The interinstitutional agreement will have to put... Tehát az intézményközi megalapodás értelmében a bizottság szerintem nem lehet itt. Kedves kollégák, 10 perccel múlt három. A miniszter még nem érkezett meg, de ettől függetlenül elkezdjük az ülést. A napirendi napirend értelmében az első pontunk most Rimantas Szadzsus pénzügyminiszterrel, a tanácsoros elnökével történő tárgyalás. Tehát megkérem, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó hagyomány az Európai Intézményekben, nem csak a parlamentben, hanem a tanácsban is, hogy amikor egy ország átveszi a soros elnökséget, akkor az első előadást az adott ország anyanyelvén vezetjük be, úgyhogy kérem, hogy vegyék föl a fülhallgatójukat, mert litvánul fogok beszélni. Gerbiama pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Elnök asszony, szakbizottsági tagok, kedves képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vettek ebben, ezen az ülésen. Egyébként a parlament más ülésein is, és köszönöm, hogy ismertethettem a soros litván elnökség programját. Ebben a szakbizottságban a kohéziós politikáról és a makroregionális stratégiákról fogok kiemelten beszélni. A litván pénzügyminiszternek feladata, hogy ezeket a politikákat irányítsa. Nyilvánvalóan az egyes tagállamokon eltér a helyzet, de én ennek ellenére hiszek abban, hogy ez csak jobban kiemeli azt, hogy mennyire fontos, hogy a regionális politikákat európai szinten is kezeljük. És a litván soros elnökség során még fontosabbá válik ez a kérdés. Ma szeretném ismertetni önökkel, hogy mik az elképzeléseink azt illetően, hogy hogyan kezeljük azokat a kérdéseket, amelyek felmerülnek a következő hetekben, hónapokban. Litvánia először vállalja a soros elnökséget, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minimálisra csökkentve a költségeket, mégis hatékony és célorientált politikákat folytassunk, és el is érjük azokat a célokat, amiket kitűztünk. Három célunk van alapvetően, szavahiltőek szeretnénk lenni, növekvő Európát szeretnénk, és nyílt Európát. Apima vissza Európa Sąjungos darbotvarkį. Ezek a célok az Európai Unió minden egyes céljára és politikájára nézve igaz. Minden egyes területen minden miniszternek megvannak a saját prioritásai. A pénzügyminiszter és az ECOFIN csúcs, amelyet én elnökölhetek most, mindenek előtt arra helyezi a hangsúlyt, hogy Európa megbízható legyen a pénzügypiacok és a beruházások kiszámíthatóak, meg stabilak kell, hogy legyenek. Növekvő Európa, ez mindenki számára fontos minden területen Európában. Nyílt Európa, erről is ugyanezt tudom mondani. Tegnap vezettem le az első ECOFIN ülést, és nagyon örülöttem annak, hogy két országot üdvözölhettem ott, Horvátországot, a 28. tagországként, valamint Lettországot. Lettországot azért, mert elfogadtuk azokat a jogszabályokat, amely lehetővé tette Lettország számára, hogy belépjen az eurózónába. Én hiszek abban, hogy ez a két esemény szimbolikus. Ugyanis azt jelzik, hogy az eurózóna él, aktív és fényes jövő áll előtte. Az európai projektnek igenis, hogy van jövője, és én hiszek abban, hogy még nagyon sok olyan potenciálunk van, amit nem használtunk ki. Ezt nyilvánvalóvá kell tenni az emberek számára. A soros elnökség során nyilván egy válságos időszakban vesszük át a stafétabotot, ezért nagyon fontos, hogy az államháztartások fenntarthatóságát helyreállítsuk, megreformáljuk a tagállamok gazdaságát, és megerősítsük az európai versenyképességet globálisan. A fő célunk azonban a gazdaságoknak a növekedése. Pénzügypiac, adóztatás, egyéb gazdasági területek, ez ezekre vonatkozó jogalkotás, erre mind ki fogunk térni. Ehhez azonban megfelelő eszközökre van szükség, például a kohéziós politika az egyik fő eszköz. <clears throat> Most pedig a specifikus prioritásainkról, hogy beszéljek, a kohéziós politika területén most pedig angolul folytatnám, mondja a hozzászóló, annak érdekében, hogy a prioritásokat részletesen is áttekintsük hogy a kohéziós politika területén mi is a célunk. A kohéziós politika nyilvánvalóan a növekedés és munkahelyteremtés kulcsa. Ez nagyon fontos Európa számára. Nem csak ahhoz járul hozzá, hogy a gazdasági, szociális és területi különbségeket egész Európában megszüntesse, de kihathat a át, általános gazdasági növekedés, és nem csak egyes régiókat rendíthet fel, hanem egész Európát. Az egységes belső piac nyilván ez az alapja mindennek. Az egyik oka annak, hogy a kohéziós politikára szükségünk van, és a regionális politikával is foglalkoznunk kell, az, hogy biztosítanunk kell, hogy a belső piac hatékonyan működik. Ez akkor érhető el, hogyha van rá hely, know-how, hogy hogyan állítsuk elő a termékeket, szolgáltatásokat, és hogyan dobjuk ezeket piacra. Tehát a teljes láncolatra szükségünk van. A kohéziós politikának a hozzáadott értéke többszörösen megtöbbszöröződött a jelenlegi válságos időszakban. Ez a politika volt a fő eszköz arra, hogy a pénzügyi válságból kivergődjön néhány ország. Litvánia nem kivétel. Az európai strukturális alapok segítettek abban, hogy áthidaljuk azt a szakadékot, ahol nem voltak állami erőforrásaink, és még mindig segít abban minket, hogy a szakadék falán felmásszunk, a válságot követően. Litvánia nem az egyetlen ország, amely ebben a helyzetben van. Sok ilyen ország van, különösen azok, akik 2004-ben vagy később csatlakoztak az EU-hoz. A hogyan férhessenek hozzá kölcsönökhez a vállalkozások, beruházás, energiahatékonyság és a munkanélküliség csökkentése. Ezek olyan célok, amelyeket a kohéziós politikával elérhetünk. Ezért aztán nem engedhetjük meg, hogy sokáig késlekedjünk azzal, hogy cselekedjünk. A jogi aktusokat, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy elérjük ezt a célt, végre kell hajtatni. Tartsuk észben, hogy 2014. január 1-én az új pénzügyi előirányzatok életbe lépnek. Úgyhogy ez a közös kihívásunk. Nem szabad késlekednünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a kohéziós politikai eszközök időben működhessenek attól az időponttól kezdve. A tárgyalások és az új kohéziós politikai jogszabályoknak az életbe léptetése, ez a fő célunk. Itt én azt mondanám, hogy figyelembe véve, hogy válságos időket élünk, ne merüljünk elő a részletekben, a közös célt tartsuk szem előtt, ez pedig egyértelmű. több mint 300 milliárd eurót kell felszabadítanunk ahhoz, hogy a munkanélküliek segítését megvalósíthassuk, a jobb oktatást, a vállalkozások segítését, az infrastruktúrákat följavíthassuk, ahol erre szükség van. Ebben a kontextusban hagyj említsem meg azt is, hogy másodlagos jogalkotásra is szükség van. Ezt addig nem lehet megvalósítani, amíg az alapjogi aktusokat le nem fektetjük. Úgyhogy az ütemtervünk nagyon-nagyon szoros. Egy kis kérdés még a jelenlegi általános szabályrendelet mérlegelnünk kell, hogy a válság hogyan sújtotta az egyes tagállamokat, kiknek van a legnagyobb szüksége a segítségre. Mi készen állunk, a litván soros elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a társ jogalkotóknak a nézeteit összeegyeztethessük a lehető leghamarabb, mert ez tényleg sürgős ügy. Az új programozási időszakban nagyon fontos szerepet játszik, és prioritást élvez a programunkban is, az EU-s makroregionális stratégiák kérdése, különösen a balti-tengeri régióban. Az első makroregionális stratégia, amelyet egyébként az Európai Parlament kezdeményez, és még mindig a parlament ellenőrzi, a bizottság jelentései alapján készült el. Mi is ezt az eljárást követjük, és minden egyes makroregionális stratégiát, amely előttünk fekszik az asztalon, átvizsgálunk, különös figyelmet szentelve azoknak a stratégiáknak, amelyek hozzáadott értéket teremtenek. Mert gyakran azt látjuk, hogy az a fő probléma ezekkel a stratégiákkal, hogy nincs hozzáadott értékük. Még egyszer, szeretném elmondani, hogy a makroregionális stratégia területén az EP nagyon fontos vezető, és nagyon várjuk a hozzájárulásukat ezen a téren. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy a nemzeti parlamentek között, és a nemzeti parlamentek és az EP között nagy az együttműködés, ez nagyon fontos. Nagyon örülök, hogy itt bejelenthetem önöknek, hogy november 11-én, 12-én Vilniusban adunk helyet a Balti-tengeri régióról szóló negyedik éves fórumnak. Nyilvánvalóan, hogy számunkra ez nagyon fontos. Most szeretném önöket ezen szívélyesen meghívni, önt, elnök asszony, önöket, tisztelt képviselők. Hogy még egy szót ejtsek a hozzáadott értékről, ez itt legalább olyan fontos, mint más stratégiák számára. Lesz még egy nagyon fontos eseményünk novemberben. A miniszterek, a kohéziós politikáért felelős miniszterek informális találkozója november 26-án. Lehetőségünk nyílik majd arra, hogy az új programozási időszaknak az eredményeit átnézzük, de azt hiszem, hogy ez jó esély lesz arra is, hogy a parlament képviselőivel tárgyalhassunk, úgyhogy oda is nagyon szívesen várom Önöket, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, vegyenek részt ezeken a vitákon. Ez lenne nagyon fontos találkozom. Végül nagyon fontos, hogy megköszönjem az előző soros elnöksége munkáját. A folyamatosságot biztosítani akarjuk. Hálásak vagyunk az ír elnökségnek, az azt megelőző elnökségeknek az új programozási időszak előkészítéséért. Ezen kívül az Európai Parlamentnek, és különösen ennek a szakbizottságnak az előadóknak, természetesen önnek is, elnök asszony, köszönjük a személyes erőfeszítéseit. Biztosíthatom önöket, hogy a hatékony együttműködés a parlamenttel, mint társjogalkotóval az én személyes prioritásom lesz, nem csak ezzel a szakbizottsággal, hanem más szakbizottságokkal is. Személyesen vállalom a felelősséget azért, hogy jól folyjon ez az együttműködés. Mert én és a csapatom megértjük, hogy egyre nő a parlamentnek a fontossága, és hogy ez mennyire fontos, és ez a felfelé vezető út és a tovább vezető út a parlamentből. Jövőre európai választások lesznek, de még mindig remélem, hogy a választások előtti kampány nem egy akadály lesz, hanem egy ösztönző arra, hogy hatékony munkát végezzünk. A csapatom már átvette a tárgyalásokat az ír soros elnökségtől. A triológus már megkezdődött, pont ezekben a napokban. Lesznek még triológusaink, holnaptól kezdve a regionális politikáról. Nagyon sor, szoros az ütemtervünk szeptembertől, a, ami a technikai kérdéseket illeti, már augusztusban találkoznak a szakértők. Készek vagyunk arra, hogy előre lépjünk, úgyhogy a közös erőfeszítéseinket folytatni szeretném. Annak érdekében, hogy az európai állampolgárokat szolgáljuk. Még egyszer köszönet önnek, elnök asszony, tisztelt képviselők, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megosszam önökkel a nézeteimet. Nagyon szeretném hallani, hogy önök hogyan tekintenek a regionális politikára, mert nyilvánvaló, hogy a soros elnökség semleges lesz a triológusokban, a tanácsban, de ennek ellenére megpróbálunk, hogy mi legyünk a mediátorok ebben az ügyben, és hogy biztosítsuk a jó együttműködést minden egyes érintettel, a miniszterekkel, a pénzügyminiszterekkel személyes kapcsolatokat is ápolok, csak úgy, mint a tagállamok kormányaival és az Európai Parlament szakbizottságaival. Várom az együttműködésünket, szeretném önöktől hallani a véleményüket, hozzáállásukat, amely hatékonyan javíthatná ezt. Köszönöm szépen. Minister, very much. Köszönöm szépen, miniszter úr. Szavaért, bátorító szavaért, kötelezettségvállalását is köszönöm, és biztos vagyunk benne, hogy nagyon jó elnökségnek nézünk elébe, hogy segítsünk egymásnak a prioritások elérésében, amelyek között nagyon fontos a növekedés és a munkahelyteremtés. Most a koordinátorokat kérem meg, hogy szóljanak. Lambert van Nistelrooy a néppárt részéről. Igen, a néppárt részéről egy rövid hozzászólás. Köszönöm szépen, hogy idejött, és ezt a folytat velünk. Nagyon nagy ink vannak, és ma szavaztunk is olyan dolgokról, amelyeket a előző elnökség határozott el. Tehát nagyon pozitív a hozzáállása. Szükségünk is van erre a pozitív hozzáállásra, hiszen eh, végre kell hajtani azokat a dolgokat, amik már a több éves pénzügyi keret csomagban benne vannak, de oda kell őket rakni, ahova tartoznak. És most az együttes jogalkotás tekintetében együtt kell működnünk. Tehát itt nagyon sok együttes finanszírozás, társfinanszírozási ügy van. Egy pontot ragadnék ki. Azt mondta, hogy november 26-án lesz egy informális miniszterkonferencia. Amit én üdvözölnék, az az, hogy a Horizont 2020 tehát a, áttekintettük a kohéziós politikát. Közös stratégiai keretünk van és itt van az intelligens specializáció, együttműködés. A tematikus koncentráció ezeken a területeken megadja a lehetőséget arra, hogy fejlődjenek azok a régiók a tagállamokban, amelyek jól döntenek, akik kombinálják az oktatást, a képzést, a kapacitások jobb kihasználását, bevonják a vállalkozókat, a magánszférát. Most nem az állami szféráról beszélek, nagyon fontos az állami szféra persze, a politika tekintetében. Azonban nincs pénze az államnak már. Amit én eh, üdvözölnék az, hogy nem csak beszélünk és megköszönjük a meghívást, hanem tényleg belekérdezünk, hogy hol tartunk a kohéziós családban. Igen, a miniszterek konferenciája hívja meg a kutatást, a fejlesztést, hogy így közelebb kerüljünk az innovációkhoz és a munkahelyekhez. Lépjünk már ki ezekből a merev hasábokból itt a parlamentben mindig csak sírunk, hogy kevesebbet kapunk a fejlesztésre, sokkal integráltabb módon kell elköltenünk azt, amit kapunk itt a közös stratégiai keretben. És a szövegből pedig eh, kiderül, hogy eh, integráltabb megközelítésben érdekeltek. Tehát akarunk innovációt, vagy eh, igazából végighaladunk azon az úton, amit régen hoztak le. Nem tudom, hogy minden kérdése válaszol, vagy inkább gyűjtsük össze. Szerintem gyűjtsük össze a kérdéseket. Hát akkor Konstance Krél a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Danuta. Tisztelt miniszter úr, nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy itt van, és nagyon örülök, hogy lehetséges ez az érdekes eszmecsere a következő elnökségről. Mondjuk óvatosan optimista leszek. Az első litván elnökség alatti trilógusok üdítőek, dinamikusak voltak. És már sikereket is könyvelhetünk el. Engedje meg a nyíltságot a részemről. Ez a negyedik elnökség, amelyet átélek előadóként. Itt az általános rendeletről beszélek, és nem mindegyik elnökség mutatkozott ennyire rugalmasnak, ennyire nyíltnak a trilógusban, mint az önök elnöksége. Én annak a ténynek tudom ezt be, hogy először tárgyalnak vegyes csapattal. Az elnökség részén sokkal több szakember van, szaknő, sokkal több a szaknő. Tehát ähm, auch gemischt. <laughs> Äh, was ich, was... Tehát amit parlamentként már a Dán elnökség óta világosra szerettünk volna tenni. És ez szeptemberben be is, meg is mutatkozik majd, hogy tényleg működik-e. Tehát szerettük volna kifejezésre juttatni, hogy az összes parlamenttel folytatott elnökségi tárgyalásokon a több éves pénzügyi keretről 80%-ban kohéziós politikával összefüggő dolgokról volt szó. Tehát ez azt jelenti, hogy nem az MFF alá esnek, hanem az együttes döntéshozatal alá. Tehát a parlament itt egyenjogú jogalkotó. És most itt ez a híres 5 amiről nem tudtunk szavazni ma, tehát ahogy Lambert is említette, ezek olyan dolgok, amelyek makrokondicionalitást, előfinanszírozást, társfinanszírozást feltételeznek. A kormány és államfők azt hitték meg februárban, hogy döntöttek, de nem döntöttek, mert itt együttes döntéshozatal van. És a tagállamok kormányfőit kompromisszumra kell vezetnie az elnökség alatt. És remélem, hogy ez közösen sikerül majd nekünk. Óriási kihívásról van szó egy olyan tagállam számára, amely először soros elnök. És nem az Európai Unió legnagyobb tagállamai közé tartozik. Az biztos, hogy ez egy különleges kihívás az önök számára. De meg vagy győződve róla, hogy 500 millió európai polgár lesz boldog, hogyha ezt együtt megoldjuk úgy gondolom, hogy tényleg fontos az, hogy szeptemberben kompromisszumot érjünk el. Különben az tényleg új és forradalmi befektetési lehetőségek jövő januárban indulnának el. Ha nincs kompromisszum, nem indulnak el az új befektetések. Ha közösen viszont sikeresek vagyunk, akkor szerintem hogy ez a választásokra is nagyon pozitívan kihat majd jövőre és arra is, hogy az Európai Bizottságnak milyen összetétel lesz. Tehát, hogyha sikerül a kompromisszum, ha sikerül ezt a politikát sikerre vinni, akkor az nagyon jó. Ez nem kérdés, ez egy óhaj, hogy közösen megoldjuk és szerintem szeptemberben nagyon jó eredményeket érhetünk el közösen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a liberálisok részéről valaki, vagy az ECR részéről szeretne valaki valamit mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is eh, szeretném üdvözölni Önt a magam részéről, Köszönöm, hogy eljött a soros elnökség elején, hogy tárgyaljon velünk. A cseh köztársaságból jövök. Ez egy olyan állam, amely... Már volt soros elnök, és tudjuk, hogy ez milyen nagy felelősséggel jár Európa jövője tekintetében. Most csatlakoznék Konstancéhez, úgy gondolom, hogy az ilyen vegyes csapatok tényleg jók, tényleg sikeresen dolgoznak, és nagyon jó légkörben dolgoznak. Nekünk, az új tagállamoknak, akik nemrég csatlakoztunk, nagyon fontos az, hogy ősszel kompromisszum legyen. Hiszen itt vannak előttünk az európai parlamenti választások, és nem igazán tudom elképzelni, hogy hogyan tudunk ideiglenesen a választások elébe nézni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kompromisszumot tényleg megtaláljuk. Nagyon szívesen együttműködök önnel, végezetül pedig még egy dolog, amely nekem személy szerint nagyon fontos. Néhány évig egy nagyváros polgármestere voltam és vélelmezem, hogy a kollégák is egyetértenek velem, ha elmondom, hogy a gazdasági fejlődés jövője főleg attól függ majd, hogy a nagyvárosok és a nagyvárosok agglomerációi hogyan néznek majd ki. Remélem, hogy prioritást lát ebben az elnökség alatt. Köszönöm. Köszönöm szépen, François Alphonse. Merci, Madame Présidente. Elnök asszony, köszönöm szépen, remélem vanom. Igen. Köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk, hogy eljött idáig, és mindenki nevében mondhatom, hogy a lehető legjobbakat kívánjuk a litván elnökségnek. Elég nehéz időszakban örökölték meg az elnökséget, hiszen egy olyan tárgyalást kell lezárniuk, ami az elmúlt egy évben folyamatosan foglalkoztatott minket. Az elnökök változtak, és most már tényleg nagyon fontos, hogy végleges eredményre jussunk, olyan eredményre, amely a regionális fejlesztés jövőjét képes hosszú távon biztosítani, hiszen ez rendkívül fontos az Európai Unió számára. A hitelek és az európai költségvetés kérdéseinek rendezése rendkívül fontos a parlament úgy gondol a jövőbeli kohéziós politikára, mint egy olyan lehetőségre, amely megerősíti majd a területi együttműködés lehetőségeit. Mi kértük, hogy a kohéziós alap 7%-át erre használják fel. Egyelőre nem tudjuk, hogy hogyan fog ez alakulni, hiszen végezetül a viták során februárban eléggé kiábrándító eredmény született. Ugyanis nagyon szűkek a pénzügyi lehetőségek ebben a tekintetben. Mi is ezzel a probléma? Hát ezzel az a probléma, amit ön is elmondott, hogy vannak eljárások, amelyek már elindultak és már folyamatban vannak, például a balti országok makroregionális projektje, és ezekkel a folyamatokkal, ezeknek a folyamatoknak a finanszírozásával probléma lehet, pedig ezek a regionális együttműködések rendkívül fontosak. Azt is elmondta a hozzászólásában, hogy érdeklődik ezek iránt, a témák iránt, és hogy szükség lenne olyan kezdeményezésekre, amelyek ezeknek a politikáknak a dinamikus és egységes végrehajtására irányulnak. A tanácson belül mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a területi együttműködést jobb színben tüntessék fel, és hogy az új rugalmassági eszközöket hatékonyan fel lehessen használni erre a célra. Tehát a rugalmassági eszközön belül megtalálhatnánk azokat a lehetőségeket, amelyeket a most februári arbitrázs nem tett lehetővé. Köszönöm. Also Konstanza először önnek szeretnék válaszolni. Én is örülök a vegyes csapatnak. Ez nagyon fontos számunkra. Wir haben nagyon sok szakemberünk van a pénzügyminisztériumban, de más minisztériumokban is, akik nők, és pedig nagyon jó, jól képzett nők, hogyan is mondják ezt? Tehát, hogy nagyon jó képzettséggel rendelkeznek, Tehát igen, a szaknyelv az nem megy még tökéletesen. Inkább angolul válaszolok, tehát átkapcsolok az angolra. Szeretném a saját véleményemet kifejezni ezekről a problémákról, amelyekről hallottunk. Tehát itt számos kérdés felmerült elnökségünkkel kapcsolatban. Nagyon jó, hogy hallhatom, hogy pár napunk van már csak júliusban, pár napunkban, pár nap óta vagyunk soros elnökök, de nem mindig igaz, hogy az elnökségnek olyan nagy befolyása van. Itt a tanács természetesen nekünk az a feladatunk, hogy kompromisszumokat építsünk. Úgy gondolom, hogy én és csapatom is megérti, hogy mennyire lényeges a kohéziós politika integrációja. Tehát meg kell találni a lehető legjobb előremutató utat. Már említettem, hogy a kompromisszumokat a lehető legkorábban el kell érni. A lehető legkorábbi időpont szeptember. Nagyon hálásak vagyunk. Amikor idejöttünk, hogy már megvolt a szavazás, nagyon pozitív, nagyon jó hír volt ez nekünk, és természetesen tovább igazi esélyt kapunk, hogy megtegyük a feladatunkat. Ott hát reméljük, hogy november végéig már sikerül ezeket az alapvető kérdéseket megoldani. Tehát köszönöm szépen a jó kívánságokat, és köszönöm a javaslatokat, Igen. Szinte tökéletes kapcsolatom van. Mind a 28 tagállam nal, a sajátommal egyetértve. Az ECOFIN-ban eh, látjuk, hogy természetesen nem csak a pénzügyminiszterek felelőssége ez, de nagyon fontos szereplők a pénzügyminiszterek elmondhatok egy titkot. Az egyik ECOFIN megbeszélés alatt, ahol jelen voltam, volt egy vita a kohéziós politikáról. Johannes Hahn biztos tette egy javaslatot, és nagyon tetszett. Majd meglátjuk, hogy eh, hogyan folytatjuk ezt, az eszmecserét. Tehát nem tudok még precíz időpontokat mondani, de úgy gondolom, hogy eh, az ECOFIN tanács számára nagyon jó előjeleket láthattunk. És nagyon jó, hogy az európai politika ezen részről is jó hírek érkeztek. Most a legfontosabb kérdés, térek át, Lambert, ez a tiéd volt. Egyetértek teljes mértékben azzal, hogy a kohéziós politikai eszközöket meg kell újítani. És ez a, a megújulás többféle szinten képzelhető el. Tehát szinergiát kell létrehozni. Vannak más elképzelések is, hogy eh, áttérjünk az úgymond ösztöndíjas juttatásoktól a pénzügyi rendszerekre, és itt nagyon jó kilátásaink vannak saját országomban és az egész balti régióban, hiszen a balti miniszterek gyakrabban ülnek össze, mint a többi miniszter, hát régió, a balti régió, és ezekről a témákról már beszéltünk. És tényleg eh, nagyon fontos, hogy legyen egy alapvető elmozdulás a egyszerű juttatásoktól, amelyek soha nem hatékonyak. Tehát legyenek meg a juttatások, de legyenek más források is. Nagyon jó az együttműködésük az Európai Beruházási Bankkal, az egyik legerősebb eszköz az Európai Unió kezében. Esetleg ismerik a legutóbbi jelentéseket az Európai Beruházási Bankról. Az állam és kormányfők találkozóján megtárgyalásra jelent, de az Ecofinon is. Tegnap az elnökségem alatt is megvitattuk ezt, és úgy döntöttünk, hogy a Ecofin gazdaság és pénzügyi bizottsága fog foglalkozni azzal, hogy az elképzeléseket hogyan lehet a legjobb módon megvalósítani. Litvániában azonban már van elképzelésünk, vannak elképzeléseink arról, hogy a strukturális alapokból jövő segítséget össze lehet állami pénzeket, nem csak európai pénzeket, de vannak más fejlesztési bankok is, amelyek a régióban működnek. Tehát itt van például az Északi Beruházási Bank is, az egyik legnagyobb játékos a térségben, az északi, a skandináv-balti térségben, és még a magánfinanszírozást is ide kell sorolnom. Tehát a PPP egy másik olyan eszköz, amelyet most nagyon alaposan kell tanulmányoznunk. Megértettük, hogy bármely, bármely hiba nagyon sokba kerülhet. Lassak vagyunk, de nagyon határozottak. Megígérhetem, hogy ezekről a kérdésekről mind szót ejtünk, majd a Vilniuszi informális megbeszélésen. Lehet, hogy ez lesz egy egyik fő téma. Hiszen a holnapról van szó, a kohéziós politika holnapjáról. Meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat. Hogy az európai költségvetés ne egy olyan üst legyen, amelyből eh, kanalazhatunk pénzt. De működnie kell. Vannak eh, eszközök, amelyeket már feltaláltak a világban, hogy eh, hogyan tudjuk elérni, hogy a pénz ne egyszer működjön, hanem sokszor. És ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Azt is tudnunk kell, hogy mindenhol csökkennek a források és csökkenni is fognak az elkövetkezendő években, legalább 7 év. So, these are my responses. Ezek a válaszaim. És most várom a további kérdéseket. Köszönöm, Jan Olbricht. Thank you, thank you, minister, and I wish you... Köszönöm szépen, miniszter úr, és minden jót kívánok az elnökséghez. Várjuk természetesen, hogy együtt tudjunk működni. Lengyelországból érkeztem, egy elég nagy tagállamból, ahhoz képest ugye, hogy mennyi pénz áll a rendelkezésünkre. Nagyon konkrét kérdéseket szeretnék feltenni, ezek közül az egyik politikai jellegű. Elmondta, hogy mindent a lehető leggyorsabban meg kell tennünk és el kell érnünk. Csak hogy az állásfoglalás szerint először is politikai megegyezésről van szó, és hát ugye itt együttdöntési eljárásban vagyunk. Utána az MFF-es megállapodás szükséges, utána az általános rendeletről és a kohéziós alapokról kell beszélni, de mindez ugye csak az MFF után következhet a sorrendben. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy egészen pontosan mi a terv, mi az időkeret, az MFF-et mikor fogják elküldeni értékelésre a parlamentbe. A lehető leggyorsabban az lehet válasz, csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi a konkrét terv? Szeptember, október, november, vagy mikor fog ez megérkezni? Mert ez az együtt döntés nagyon komolyan befolyásolni fogja. Ugyanis, hogyha nem tudjuk ezeket a dátumokat, akkor nem nagyon tudunk előre gondolkodni, mert minden ezektől a dátumoktól függ. Aztán lesz egy informális ülés novemberben, ez a végső rendelet megszavazása után lesz, vagy előtte? mert hogyha előtte, akkor a arról beszélünk, hogy mi van ebben a szövegben, hogyha utána, akkor meg a végrehajtásról, nem a tartalomról. A beszédében elmondta, hogy nem csak a 2014-2020-as időszakról kell beszélni, hanem még a 2017-2013-asról is. És Lacak úr elment már ugyan, de azért utalnék arra, amit elmondott, ugyanis az önök elnöksége alatt még 2013 vége előtt is nagyon komoly döntéseket kell meghozni, tehát nem csak a 2014-20-as időszakra, hanem a 7-13-as időszakra is oda kell figyelniük. Ugyanis persze a 14-20-as időszakra koncentrálunk legjobban, de azért fennmaradtak még olyan kérdések a kohéziós politika szempontjából, amelyek a 2007-13-as időszakra vonatkoznak, és hát az eljárások ugye másfélek voltak a 7-13-as időszakban, mint amilyenek a 14-20-asban, itt most konkrétan az együttdöntési körökről beszélek. Úgyhogy jó lenne, hogyha egyértelműen elmondaná, hogy mire számíthatunk az önök elnöksége alatt. Köszönöm szépen, Sán Kelly kapszót. Köszönöm, üdvözlöm a minisztert, és Köszönjük, hogy eljött. Ír képviselőként szeretnék itt most hozzászólni, és köszönjük a sok segítséget, amit a mi elnökségünk alatt nyújtottak. Van mit ünnepelnünk általánosságban nézve Európában, az európai projekt tekintetében, hiszen itt van ugye Lettország, amely elkötelezte magát az euró irányába, aztán Horvátország csatlakozott, tehát igazából van mit ünnepelnünk itt most a litván elnökség elején, és az új tagállamok belépése és az a tény, hogy újak akarnak csatlakozni az eurozónához, az mégiscsak az euroszkeptikusok vitorlájából kifogja a szeret, és mutatja, hogy vannak, akik elkötelezettek Európa irányába. Engem az a nyitottsága és őszintessége teljes mértékben lenyűgözött, és a kulturális miniszterrel is beszéltünk már, ő is elmondta a litván elnökség programját. Az írelnökség szemszögéből szeretnék valamit elmondani. Néha túl sokat várunk el az elnökségektől stratégiai szempontból, és ez különösen igaz egy olyan országra, mely ugye kis ország is ráadásul először tölti be a soros elnökségi tisztet, és mint ahogy Adrikt elmondta, azzal kapcsolatban, hogy milyen elvárásokat állítunk fel meg kell ugye néznünk ezt az elnökséget, ez ugye egy második fél év, ez mindig rövidebb, mint az első, és uh, itt van a nyári szünet, itt van karácsony, úgyhogy ez igazából nem is hat hónap, hanem négy és fél hónap, ami alatt az összes munkát el kell végezni. És hát ugye lesznek nehéz döntések, amiket meg kell hozni, például a társfinanszírozás, a makrokondicionalitás, az MFF tekintetében, és reméljük, hogy a lehető legtöbbet le tudnak majd zárni ezekből a témakörökből. Én ugyanis attól tartok, hogyha a jövő évig nem sikerül ezeket a kérdéseket lezárni, akkor ugye már elkezdődik a választási időszak, és választási üzemmódra kapcsolunk át, és akkor az ilyen jellegű problémákra nehezebben tudunk majd koncentrálni. Úgyhogy nagyon fontos időszakban lesz most Litvánia az elnök. Itt ugye trió elnökségek vannak, Görögország, Litvánia és Írország, most egy trióban működik. Szeretném megkérdezni, hogy milyen átfedések, milyen áthallások vannak az elnökségek között, tehát hogy konkrétan segítik-e egymást, tényleg egymás munkáját folytatják-e. Azt hiszem, hogy ez igenis nagyon fontos pont. Én bízom abban, hogy jó munkát végez majd a litván elnökség. Beszélt a nők szerepéről, a női szakértőkről, hiszen sokszor a nők sokkal gyakorlatiasabbak, mint a férfiak, úgyhogy reméljük, hogy a női szakértők és politikusok remekül fognak majd tevékenykedni az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött, és uh, a kérdésem lényege az tulajdonképpen a folytonosságra vonatkozott az elnökségek között, hogy van-e ilyen folytonosság. Köszönöm szépen. Yes. Yeah, Oh. man malonu matyti jūs čia. Kaip... Köszönöm szépen a szót, és nagyon örülök, hogy itt van miniszter úr. Nagyon energikus volt a hozzászólása, és minden jót kívánok az elkövetkezendő fél évhez. Hát ugye meghallgatva ezt az előadást, a hozzáadott értékszót elég sokszor használta. Litvániában is, és más újabb tagállamokban is nagyon jól tudjuk, hogy milyen komoly problémát okoz a munkanélküliség növekedése, a fiatalok munkanélküliségének növekedése és az egyre fokozódó migráció. Sokszor ugyan rendelkezésre állnak pénzek, de azokat a pénzeket, amelyeket a gazdaság élénkítésére lehetne fordítani, nem sikerül megfelelőképpen felhasználni, és olyan utcákat újítanak fel mondjuk, ahol szökőjében egy ember jár, és ezek a pénzek nem megfelelő módon kerülnek elköltésre. Úgyhogy ha nézzük ezt a hozzáadott értéket, akkor tényleg azt kellene nézni, hogy rövid távon milyen hozzáadott értéket nyújtanak ezek a pénzek, illetve hát ezeknek az elköltése mert én úgy látom, hogy nagyon sokszor egyszerűen leállnak és egy helyben topognak ezek a projektek, ezeket nem lehet megfelelőképpen végrehajtani, vagy ha végre is hajtják, nincs benne túlzottan nagy hozzáadott érték. Köszönöm. Maria Irigoyen, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Itt vagyok, miniszter úr, remélem lát engem. Nagyon örülök, hogy eljött és nagy vonalakban egyetértek azzal az előadással, amit most megtartott nekünk a prioritásairól. Nagyon örülök annak, hogy egy kis tagállamból, Litvániából ilyen komoly érdeklődés és dinamizmus várható. Ami a makroregionális stratégiákat illeti, örülök, hogy erről beszéltünk, ezeket tényleg meg kellene vizsgálni, mert nincs ezek közül mindegyikben óriási hozzáadott érték. Aztán a súlypont megváltozásáról is beszélt, és a makroregionális stratégiák kapcsán tudjuk, hogy ezek a kohéziós politika egyik sikertörténetei. Jó lenne, hogyha erről egy kicsit részletesebben is tudna szólni, és minden jót kívánok az elnökséghez. So, uh, uh, thank you very much for the questions. Uh, Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Elég sok kérdés volt, de mielőtt válaszolnék ezekre a kérdésekre, Sán, szeretnélek biztosítani afelől, úgy gondolom, hogy jobb együttműködés nem is létezhet, mint amilyen megvalósult az ír elnökség és a litván elnökség között. A személyes kapcsolatok nagyon jók voltak, nagy örömünkre szolgáltak ezek a remek személyes kapcsolatok az ír elnökséggel. Meg lehetett osztani a tapasztalatokat, és az ír kollégák nagyon sok esetben megerősítettek minket, hogy annak ellenére, hogy az ír elnökség hivatalosan véget ért, mégis nyitottak arra, hogy bármilyen kérdésben válaszoljanak nekünk, segítsenek minket. A pénzügyminisztériumunkban vannak kapcsolataink az ír pénzügyminisztériummal, és volt egy kollégánk, aki dolgozott egy ideig az ír pénzügyminisztériumban, és utána visszatért hozzánk, hogy segítsen minket a tapasztalataival. De egyébként Litvánia kisország, ez igaz, Írország is kisország, nem azért mondom, csak a különbség az, hogy nekünk ez az első elnökségünk, Írországnak meg ez már a hetedik volt. Nolan miniszterrel nagyon sokat beszéltünk, és a kollégáival is, azzal kapcsolatban, hogy milyen óriási különbség az, hogy valakinek egyetlen nincsen soros elnökségi tapasztalata, valaki pedig már egyszer soros elnök. Tehát tényleg vannak különbségek, és tényleg igazából számít az, hogy ki hányszor volt már soros elnök, de talán mégsem annyira számít, mert az Európai Unió rettentő gyorsan és dinamikusan változik. Most ismét egy eh, átalakulási időszakban van az Európai Unió, méghozzá nagyon gyors sebességgel változik. Talán a regionális szakbizottságot ez nem annyira érinti, a gazdasági szakbizottságban viszont ez egyértelműen látható. Az Ecofinen is, ahol ugye most az a megtiszteltetés ér, hogy én elnökölhetek, szintén látható az a rendkívül gyors változás. Nagyon eh, sok összetett kérdésben teljesen megváltozhat a helyzet, akár egyik napról a másikra, például a bankunió tekintetében. Egy szkeptikus megközelítéstől szinte a másik oldalra is áteshetünk egyik napról a másikra. Több tagállam tekintetében is volt ilyen párfordulás egyik napról a másikra. úgyhogy számunkra tényleg nagyon fontos a folytonosság biztosítása. Már január óta készülök arra, sőt, december vége óta készülök arra, hogy a soros elnöki posztot betöltsük, és az egész elnökségi csapat nagyon elkötelezett, és megpróbálja a lehető legjobb kapcsolatokat kialakítani a többi tagállammal, illetve a parlament képviselőivel és az ő csapataikkal is. Úgyhogy mi is várjuk a további együttműködést, és utána a nyitott kérdéseket Görögországnak fogjuk majd tovább adni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés nyitott kérdés marad, amit tovább kell majd passzolnunk Görögországnak. Hát ami az elvárásokat illeti, kevés a forrásunk, és az embereknek mindig túl sok elvárásuk van. Úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy ne feledj el, hogy a parlament választási időszak előtt áll, és hogy a parlament forrásai ugyanúgy korlátozottak, mint ahogy a mieink is azok. és hatékony és nem túl időigényes eszközöket kell alkalmaznunk, hogy mindenben meg tudjunk egyezni, mielőtt lejár az elnökség. Ugye minden rosszban van valami jó, és minden jóban van valami negatív. És akkor most nézzük a konkrét kérdéseket. Akkor most litvánul fogok válaszolni litván kollégámnak. Take your earphones, please. Kérem, vegyék föl a fülhallgatójukat. E, Jūs uždavėte fundamentalų klausimą. Ön egy alapvető kérdést tett föl. Én próbáltam a bevezetőmben erre már kitérni, meg amikor a korábbi kérdésekre válaszoltam. Természetesen a nemzeti és az európai erőforrások korlátozottak. Ez azt jelenti, hogy okosan kell optimalizálni a felhasználást a lehető leghatékonyabban. Én azt hiszem, hogy már nagyon jó módszereink vannak erre. Az európai jogalkotás részletesen ismertet, hogy az európai támogatásokat hogyan lehet felszívni. Az Európai Parlamentet illetően új módszereket tárgyalunk az új több éves pénzügyi keretre, és új eszközök születnek. A konferenciát illetően a kohéziós politikáról, amire személyesen meghívtam önöket, hát itt újabb lehetőségünk lesz arra, hogy összefoglaljuk azt, hogy mit értünk el nem csak, hogy általában beszéljünk erről, hanem konkrétan melyik tagállam mit ért el. Hogy mit vehetünk át. Újra angolra váltok, mondja a hozzászóló. Jan, nagyon konkrétak voltak a kérdései, hát akkor én sem konkrét leszek. Persze. A politikai egyezkedés Ezen a téren nagyon rossz gyakorlat az, hogyha előre kitűzük az időpontját, hogy mikorra kell megszületnie. Mi csak egy dolgot tudunk, 2014. január 1, az tényleg az a határidő, amikor az állampolgárok, az önök választópolgárai, az én választópolgáraim dönteni fognak, hogy az Európai Unió teljesített vagy sem. Ez egy igen komoly kérdés. Tényleg meg akarjuk mutatni, hogy Európa még nem halt meg. Meg kell, hogy mutassuk azáltal, hogy erőfeszítéseket teszünk. De ez azt előfeltételezi, hogy bizonyos kéréseket, elképzeléseket, ötleteket félreteszünk akármilyen jók is legyenek, annak érdekében, hogy ma itt megegyezhessünk. Nagyon várom az ön konstruktív közreműködésüket. A tímem készen áll arra, hogy nappaljait, éjszakáit és szabadságát feláldozva a rendelkezésükre álljon. best to show that we can. Do our best mindent megteszünk annak érdekében, hogy elérjük ezt az egyességet, és csak így érhetünk el konkrét eredményeket. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, és a politikai szabályzást. Szerintem az a helyes sorrend, először kohéziós politika, aztán a több éves pénzügyi keret, figyelmevéve jelenlegi politikai hátteret. A ész az diktálja, hogy az MFF-nek már meg kellett volna születnie, de hát a politikai realitás az, ami. Én úgy gondolom, hogy ezek a válságos idők csak még inkább rákényszerítenek minket arra, hogy keményen dolgozunk. A 2007-2013-as időszak kérdése. Azt hiszem, hogy a tanács július végéig ismerteti velünk, hogy mi lesz az általános irányvonal, úgyhogy gyorsan megegyezhetünk. Én úgy gondolom, hogy minden kérdése nem. Makroregionális stratégia. Maria, nagyon sajnálom. Makroregionális stratégiák. Voltak nagyon nagy sikerek, de azért valljuk be. Néha ezek nem voltak túlságosan sikeres programok. És a regionális politikának más eszközeit tették inkább előtérbe ezek helyett. Az én személyes véleményem az, hogy a makroregionális stratégiákat nem szabad túlterhelni. Ha kevesebb eszközünk van, de hatékonyabban működnek, az sokkal jobb megközelítés lenne, mint az, hogy az erőforrásainkat szétaprózzuk, és itt nem csak a pénzről beszélek, hanem a humán erőforrásokról is már senki sem tudja azon a szinten átlátni a rendszert de a makroregionális stratégiák még mindig fontos eszköz lesznek. Mindig is az voltak. Meg kell azonban, hogy értsék, hogy számunkra a balti régiónak a, a tengeri makroregion stratégia a legfontosabb. És már nagyon régen megegyeztünk arról, hogy itt mi az ütemterv a balti tengeri stratégiát, így is úgy is ebben a fél évben kellett volna felülvizsgálni, és csak egy szerencsés véletlen, hogy egybeesik a litván elnökséggel. Nem arról szól ez, nem azért tűztük napirendre, hogy a befolyásunkat fokozzuk. Ez csak egy véletlen. De amikor a balti tengeri stratégiáról beszélünk, akkor az általános makroregionális stratégiákkal kapcsolatos kérdéseket is áttekintetjük, mert van belőlük néhány. Azt hiszem, hogy össze tudjuk majd foglalni az eredményeket, de ugyanakkor azt is beazonosíthatjuk, hogy hol nincs elég tapasztalatunk, vagy hol vallunk kudarcot majd és hogy milyen erőfeszítéseket tehetünk annak érdekében, hogy a hiányosságokat kipótoljuk. Most aztán tényleg azt hiszem, hogy válaszoltam minden kérdésükre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük szépen, miniszter úr, hogy ellátogatott hozzánk és beszámolt a terveiről. Ami a tárgyalásokat illeti, nagyra értékeljük azt, hogy már augusztus végén megkezdik a szakértői tárgyalásokat, a mi alkalmazottaink is elkötelezettek. Holnap Dáriussal és Krisztinnel már találkoznak majd, még a nyári szünet előtt utoljára, és remélem, hogy van egy kis szünetünk szeptemberig, akkor addig e, sikerül véglegesíteni a terveinket, hogy októberre ezek kiforjanak. Hát én nagyon számítok önökre, mint facilitátorokra, hogy segítsenek minket a tanácsi tárgyalásokon, mert eh, még szerepel néhány kérdés napirenden. Köszönöm szépen! Uh, dear colleagues, we continue, so please. Kedves kolléga, kérem, ne menjenek el, mert folytatjuk.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 16-os pontja az e-egészségügyi cselekvési terv 2012-2020 innovatív egészségügyi ellátás a 21. században. Balti. Köszönöm szépen, elnök asszony. Koti, už dalyvavimą a pirmoje diskusijoje. Köszönöm szépen, hogy itt vannak ezen az első eszmecserén, amit az elektronikus egészségügyről folytatunk a 2012-es, 2020-as időszakra. A bizottság egy közleményt adott ki ezzel kapcsolatban. Az e-egészségügy nagyon fontos. Itt aztán különösen élhetünk a számítógépes technológiákkal, hogy megvédjük az egészségünket, és biztosíthatjuk a jobb egészségügyi ellátást. Három dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik a hozzáférés a szolgáltatásokhoz. Én úgy gondolom, hogy az intézkedési terv és az e-egészségügy lehetőséget nyit a, nyíl nyújt arra, hogy jobban hozzáférhessünk. Attól függetlenül, hogy kinek mi a háttere, szociális háttere, kora, képzettsége. Ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatások könnyebben elérhetők legyenek a betegek számára, ahhoz természetesen a betegeknek a tájékozottságát fokoznunk kell, és a digitális készségeiket is javítanunk kell. Ez egyébként vonatkozik az egészségügyi dolgozókra is. Például a, az érintett országok területén a széles sávú internet hozzáférést fokozni kell. A helyi és regionális intézmények nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen nagyon közel állnak a az állampolgárokhoz és az intézményekhez. És el kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök annak, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ők egyébként aktívan megvalósítják az e egészségügyi projekteket, úgyhogy arra kell őket ösztönözni, hogy igenis finanszírozzák ezeket a projekteket, és éljenek az EU-s alapokkal. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen hallom a javaslataikat, módosításaikat, és nagyon remélem azt is, hogy együttműködve egy nagyon hasznos eszközt állítunk elő. Köszönöm szépen, Imbrasas úr. Nem látom az árnyék előadókat, nem tudom, hogy valaki szeretne felszólalni? Nikos, Te vagy az árnyék előadó? De itt vagy. Itt vagy a listán, nem? Biztosnak. Valóban nagyon fontos ez a lépés az egészségügy területén, mert ma nagyon sok egészségügyi szolgáltatás minősége romlott, például olyan területeken, amelyek peremterületek, hegyvidéki területek, az állampolgárok nehezen férnek hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. Különösen a déli országokban válságot élnek meg ezek a szolgáltatások, és például Görögországban, vagy más régiókban is azt tapasztaljuk, hogy nincs elég személyzet, bezárnak ezek az ellátóegységek, és um, ezeket kettő kettősen sújtja a válság. Egyrészt ugye nincsenek bevételeik, másrészt pedig a szolgáltatások maguk is megszűnnek. Tehát az elektronikus hozzáférés az segíthet azoknak az embereknek, akik távoli peremrégióban élnek, vagy hegyi, vagy kis szigeteken. Én azt hiszem, hogy ez egy helyes eszköz ahhoz, hogy támogassuk ezeket a fajta projekteket, és nagyon segíteni fogja a közösségi összetartást, szolidaritást, és kiírtja majd azokat az egyenlőtlenségeket, különbségeket, amelyeket ma ö, tapasztalunk, mert ma azt tapasztaljuk, hogy az Unió néhány területén egyszerűen nem férnek hozzá az emberek az egészségügyi ellátáshoz. Több száz ezer ember, nem csak azok, akik messze élnek, hanem városban lakókra is igaz lehet ez, és most, hogy van információs technológiánk ahhoz, hogy ezt az ellátást biztosítsuk, akkor én úgy gondolom, hogy azok, akiknek szüksége van igazán erre a szolgáltatásra, azok az országok, amelyeket a legjobban sújtott a válság. Én úgy gondolom, hogy fel kellene gyorsítanunk az ilyen irányú szolgáltatásokat, hiszen ezek szükségesek és nagyon hasznosak is ma. Thank you so Köszönöm szépen. Nincs egyéb árnyék előadó jelen. Maria? Irigoyen? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném kihangsúlyozni ennek a anyagnak a jelentőségét, hiszen eh, Európában eh, itt arról van szó, hogy a lakosság öregszik, korosodik Európában, éppen ezért felmerül az a kérdés, hogy szükséges-e itt a strukturális reform annak érdekében, hogy garantáljuk az egészségügyi ellátórendszerek fenntartatóságát, hiszen tudjuk, hogy az egészségügyi ellátórendszer a jóléti állam egyik alappillére, és éppen ezért ki kell használnunk azokat a lehetőségeket, amelyek ma technológiában, kommunikációs technológiában rendelkezésünkre állnak. És nagyon fontos az, hogy a népegészségügy demokratikus legyen, és azok is, akiknek nincsen lehetőségük arra, hogy megfelelő gondozásban részesüljenek. A új IT technikával mégiscsak segítséget kaphatnak, és ez pedig hozzájárul az életszínvonal ele, emeléséhez is. Tehát mindenképpen be kell fektetni ilyen eszközökbe, amelyet számos beteg nem is ismer. És a szakértők pedig mindenképpen további vizsgálatokat fognak végezni. Nincsen eh, több eh, pont, egy dolgot hozzáfűznék még a vitához, az európai kohéziós politika 2000-2006 között eh, már foglalkozott az e egészségügyjel, és nagyon sok program született egész Európában. És ezekre építhetünk, és ezekből tanulhatunk további leckéket is. És ezek igen megkönnyítik az egész folyamatot. Döntenünk kell a módosítők határidejéről. Azt javasolnám, hogy július 12-e délben. Köszönöm szépen, és most áttérek Winkler úr véleményére. Ez a 22-es pont. Ez az intelligens szakosodás, hálózatépítési kiválósága, jó kohéziós politikai. Winkler úr, öné a szó. Köszönöm. Elnök asszony, kedves kolléganők és kollégák! Az intelligens szakosodás azt jelenti, hogy regionális stratégiát kell kiépíteni a kutatás fejlesztés érdekében. Amennyiben szeretnék az egyes tematikus célt, a kutatás és a fejlesztést fenntartani. Ez az ex ante előfeltétel lényeges, és amennyiben a régiók nem felelnek meg ennek a feltételnek, akkor a bizottság a kifizetéseket felfüggesztheti. Tehát itt állami és privát tőkét kell befektetni, hogy az Európai Unió innovatív legyen. Az az időpont, amire ezt kidolgozzuk, nem teljesen ideális. A jogalkotási kereteket ezen a héten lezárjuk. A régiók különféle szakaszokban vannak a stratégiájuk kidolgozása esetében, és a tagállamoknak pedig egyeztetniük kell operacionális programjaikat a bizottsággal, sőt be kell mutatni a bizottságnak ezeket a programtervezeteket. Már nagyon jó áttekintés van, már számos esetben tudjuk, hogy mi zajlik az egyes régiókban, de természetesen nem árthat egy köztes mérleget vanni, hogy milyen módon viszonyulnak a régiók ezekhez az ex-ante feltételekhez. Különféle szereplők részéről láttam már stratégiákat, és elképzelhető, hogy még javítani lehet a jövőt. Tehát a mai első eszmecsere alapja egy munkadokumentum, amely nagyon tág és túlmutat az alapkérdésen, kritikus kérdéseket is felvettem, a bizottság, a tanács és a parlament is megállapodott a komplex stratégiában. De mégiscsak szeretném saját szavaimmal összefoglalni, hogy miről is van szó. Tehát minden régiónak együtt a partnerrel, a kutatásban, innovációban, fejlesztésben, főleg a vállalatokkal együtt analizálnia kell erősségeit, gyenge pontjait, és azokkal a prioritásokkal kell dolgozni, amelyek erősítik a régió lehetőségeit. Különleges súlyt kap a strukturális alapokkal való bánásmód a kutatásfejlesztés innováció tekintetében, főleg a Horizon 2020 viszonylatában. És itt a régióknak ki kell egészíteni egymást. Most itt a legfontosabb kutatási kérdéseket szeretném bemutatni, megemlíteni az eszmecsere előtt, először is. Az a kérdés, hogy nem áll-e fenn a veszély, hogy az ex ante feltételek csak formalitást képviselnek. A bizottság igazából csak a régiók módszereit nézheti meg, legalábbis, vagy az ütemtervet, hogy a stratégiát mikor kell átültetni. És itt fennáll az a veszély, hogy igazából csak a legszükségesebb feltételeknek felelnek meg a régiók. Azonban tudnunk kell, hogy ez az ex ante előfeltétel nem varázsige, hanem kihívás a régiók számára. És hogyha régiók nem tartják érdeküknek a stratégia létrehozását, hanem csupán új gyakorlatnak tekintik, akkor ez nem visz tovább minket. És ne csak a pénz legyen az egyetlen ösztönző. Másodszorban döntő kérdés az, hogy a stratégia jelenthet-e sikeres kohéziós koncepciót mindenkinek attól függően, hogy mennyire innovatívak, mennyire fejlettek a régiók. A régióknak nagyon különböző módon fejlett innovációs rendszereik vannak, jó adminisztrációs kapacitásaik, és az adott stratégiának ennek meg kell felelni. Nem lehet lemásolni a többi régió stratégiáját, hiszen az nem működik egy becsületes önvizsgálatról nem lehet lemondani, és minden régió megteheti ezt bizonyos kulcstechnológiák esetében, és egy régió lehet innovatívabb úgy, hogy más, máshol fejlett, kifejlesztett technológiákat alkalmaz. Az innovatív nem azt jelenti, hogy kényszerűen a high-tech területen mozgunk. És a nem high-tech innováció és innováció. Például szol, szociális vagy egészségügyi innováció. És úgy látszik, hogy nem minden régióba érkezett ez meg. Nézzük meg, hogy miért ennyire fontos a vállalkozási beazonosítás, hiszen így lentről építkezünk. Ez pedig egy további fontos kérdés. A stratégia szerint a helyi szereplőknek a vállalatokat is be kell vonni a tervezésbe, hiszen azonosítani kell az erősségeket, a gyenge pontokat. Ezen kívül tudni kell, hogy milyen jövőt szeretnének. A tudomány és a bizottság is mindig a lentről való építkezést szorgalmazza, és nem a fentről lefelé történőt. Azonban itt mindenképpen óvatos duhajoknak kell lennünk ebben a tekintetben, hiszen itt nem minden szereplő lesz elégedett a prioritások sorrendjével. Azonban eh, mégiscsak helyes az elképzelés, nem szabad megismételni a múlt hibáit, hogy eh, politikailag szabjuk meg a prioritásokat. A helyi összehangolása lényeg. Azonban itt a gyakorlati átültetés nem annyira egyszerű. És néhány régióban megismétlődik a helyzet, hiszen nem minden érintett érzi magát megszólítva. Itt nagyon sok régió business as usual folytat. És így véle, véleményem szerint nem jutunk el egy tisztességes önvizsgálathoz. Es braucht eine moderne flexible Mentalität der Behörden und a közigazgatásnak is újabb gondolatokat kell kialakítania. És ahol a régió ban együttműködik a közigazgatás a kutatóintézetekkel, az egyetemekkel és a vállalatokkal, csak is ott lehet jó stratégiát kialakítani. Egy nagyon érzékeny pont a vállalatok bekapcsolása, hiszen itt mégiscsak felhasználó barát innovációkról van szó. Nézzük meg, hogy a stratégia időhorizontja realisztikus-e. Nagyon rövid időnk van, és új stratégia létrehozását önvizsgálattal együtt nem egyszerű, nagyon ambiciózus, és az idő nem elég. Már léteznek partnerségi megállapodások, és ezek alapján megállapítható, hogy az ex ante feltételek teljesülnek-e. Így megfelelő az, hogy a régióknak a bizottságnál akciós terveket is be kell nyújtani a stratégia végrehajtásának adataival. Tehát illetékesek és időterv. Az év, tehát 2016 végéig kell megfelelni az ex ante feltételeknek, és akkor a bizottság mindenképpen figyel majd a feltételek betöltésére. De a régiók addigra már összeállítottak egy innovációs stratégiát, és évekig, évtizedekig dolgoztak a politikájukon. A jó példák azt mutatják, hogy nagyon hosszadalmas folyamat egy ilyen stratégia kialakítása. Másrészt figyelnünk kell arra, hogy ne régi stratégiákat hasznosítsunk újra, ne ismételjük meg a régi hibákat, és ne jusson vakvágányra az intelligens szakosodás. Nézzük meg, hogy hogyan lehet a prioritásokat rendesen megszapni. Az országoknál vagy a régióknál általában azt látjuk, hogy a régi minták alapján szabják meg a prioritásokat. Itt a válság esetén inkább több lóra szeretnének hagyatkozni. A legnagyobb kockázat esetleg az, hogy egy piac nem úgy fejlődik, ahogy a vízió ezt vázolta. Minél specializáltabb egy régió, annál nagyobb a kockázat. Egy tág támogatás azonban számos tagállamban nem lehetséges. Támogatás korábban volt, ma intelligensen kell specializálódnunk, szakosodnunk technológiákba, termékekbe, szolgáltatásokba kell befektetni, amelyek már megvannak, illetve amelyeknek jó kilátásaik vannak egy bizonyos térségben. Az intelligens szakosodás az, amikor ágazatokon átnyúló tevékenységeket támogatunk, amelyek kihatnak az egész regionális gazdaságra. Véleményem szerint a regionális szereplők intenzív bevonása már fél siker. És man am Ende daneben liegt und auch eine gute minél többet, több embert bevonunk, annál lényegesebb a fejlesztés. Azonban a régiónak mindig legyen bátorsága ahhoz, hogy a stratégiáját átalakítsa. És éppen ezért nagyon fontos, hogy nem csak egy monitoring rendszert állítunk fel. További kérdés, hogyan lehetne a különféle EU-s rendszerek között átjárhatóságot biztosítani, mint az EU, a Horizon 2020 és így tovább. El kell gondolkoznunk azon, hogy a kutatásfejlesztés számára meglévő források hogyan tudják kiegészíteni egymást. Tehát állami pénzek, magánpénzek. Számos szereplő hiába próbál forrásokat összevonni például a kohéziós kifizetésekkel. Kohéziós politikai szempontból ezt a parlamentben már látjuk, a forrásokat kutatás és fejlesztési célokra szánjuk olyan intézmények számára, amelyek nagyon gyakran képtelenek sikeresen végrehajtani a Horizont 2020-as előírásokat. Tehát a jobban fejlődött régiókra is néha jellemző, hogy nem akarnak kiválóságot elérni. Azonban ezeket is lehet támogatni, tehát például innovációs támogatásokkal. Kicsit lassabban, Herman, lassabban. Lassabban. De az ördög itt is a részletekben. Már a jogi keretnél is tudjuk. Tehát egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy itt eléggé tág támogatási alapot lehet létrehozni. Nagyon fontos még, és akkor utána be is fejezem. Engedjék meg, hogy egy kicsit itt hosszabb legyek most. És akkor szerintem a vitában egyszerűbb lesz majd erre kitérni. Tehát szeretném a dolgokat pontosan megtárgyalni. A fő kérdés az, hogy a régiók elég ismerettekkel, elég ismerettel rendelkeznek? Ez átvezet arra a kérdésre, túl gyors vagy. Dies, also das ist die Frage der Beratung für die... Tehát a tanácsadás kérdése a résztvevő régióknak, hiszen a régióknak részt kell venni a tanácsadásban. A régiók természetesen nagyon szoros kontaktusban vannak a bizottsággal, a régió főigazgatósággal elsősorban, és innovációs stratégiájukért felelősek. Tehát a tanácsadás egy kézbe összpontosul. Felmerül a kérdés, hogy a regió főigazgatóság mennyire tud itt beleavatkozni a tervezésbe. De mindenképpen megvan Szeviljában a központ, ezt direkt azért hozták létre, hogy segítségével régiókat peer review-kkal, segítségek a régiók itt kölcsönösen tanácsodhatnak egymásnak. Azonban negatív az, hogy csupán 130 régió jelentkezett eddig. Valószínűleg sok régió azon a véleményen van, hogy a részvétel számukra mégsem jelent hozzáadott értéket, itt valószínűleg még további felvilágosító munkára van szükség. Garantálni kell azt is, hogy a stratégia súlypontja alapján megfelelő kapcsolat alakuljon ki további főigazgatóságokhoz is. Tehát nézzük meg, hogy az, a külső dimenzió hogyan nézhet ki konkrétan. Realisztikus? Teljesülnek a keretfeltételek? Hogyan rakjuk ki ezt a puzzle-t? EU, kohézió, regió, regionális alapok, régiók. Tehát nagy bizonytalanságot látok a külső dimenzióban is, hiszen a régióknak e, ne csak e, stratégiát kelljen kidolgozni, hanem gondoljanak az elképzelhető több régióval folytatott együttműködésre is. Más szavakkal, tehát a régióknak ki kell egészíteniük egymást legyen versenyképességük, növeljék a versenyképességüket az egész Európai Unióban, azonban a regió főigazgatóság látja át az összes stratégiát. A régiók prioritásaiba nem szabad beleszólni. Néhány sikersztori van már, mint a Silicon Europe, der Regionen ist eine solche externe Dimension. De a külső dimenzió még eh, tovább építhető, és ez természetesen érthető, hiszen a régiók együttműködése nagyon bonyolultnak mutatkozik. Az összehangolási folyamatok már egy régión belül is nagyon bonyolultak. És hogyha túlmegyünk a saját régió határain, a operacionális programok összehangolásánál pedig roppant nehéz ezeket végrehajtani. A jövő majd megmutatja, hogy elégséges a jogi keret, de az biztos, hogy itt nagyon hosszas bevezető idővel kell számítani. Elképzelhető, hogy az európai területi együttműködés is tovább építhető lenne ezen a területen, de ide mindenképpen több költségvetés lenne szükséges, mint amennyit az állam és kormányfők elfogadnak. Tehát főleg a határrégiók számára nagyon lényeges a közlekedési infrastruktúra, turizmus. Kedves kolléganők és kollégák, a kutatási kérdéseimből már látják, hogy hol látom az igazi kihívásokat. Örülök a vitának itt a bizottságban, de a bizottságnak is Rappel asszony itt van, és most köszönöm figyelmüket. Thank you very much. I would like to say that secretary... Köszönöm szépen. A titkárságunk nem kapott semmilyen információt arról, hogy hol vannak az árnyékjelentéstevők, úgyhogy még mindig várjuk, hogy ebben a nagyon fontos témában megjelenik valaki, de Van Nistelrooy úr szót kért, úgyhogy Lambert, parancsolj. Lambert! Köszönöm szépen. Engem nagyon érdekel ez az első lépés, ez a kezdeményezés, ez a dokumentum, Úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg nagyon fontos, hogy beszéljünk már most az első tapasztalatainkról. Ugyanis az év második felében megjelennek majd a tagállamoktól az első javaslatok, és reméljük, hogy már kézzelfogható eredményeket is kaphatunk. És reméljük, hogy több lesz majd a válasz, mint amennyi a kérdés. De hát ahhoz látnunk kell a tagállami javaslatok minőségét, hogy a partnerségi megállapodások hogyan válnak valósággá. Úgyhogy Herman Winklernek egy ilyen jellegű kérdést szeretnék feltenni, hogy eh, mik a tervei? Mondjuk, hogyha jövő év elején szavazunk, akkor a konkrét információ, a konkrét kialakult álláspont meg lesz majd azzal kapcsolatban, hogy hogyan történnek a dolgok a valóságban, a gyakorlatban. Ez az első dolog, amit szeretnék elmondani. A második dolog az az, hogy Herman nyitott megközelítésével maximálisan egyetértek, de hát itt nagyon sok mindent még bizonyítani kell hiszem, ha látom, úgyhogy várjuk a bizonyítékokat. És ez igenis jó megközelítés, a kérdés csak az, hogy kiválaszolja még a kérdéseket, Herman, a kérdéseket megválaszolod magadnak? Vagy majd a régiók bizottsága megválaszolja ezeket? Vagy az Európai Bizottság netán? Vagy mi? Úgyhogy azt is el kell döntenünk, Herman, hogy kivel akarod megválaszoltatni a kérdéseidet és akkor ugye beérkeznek majd a vélemények, és valószínűleg nagyon sok véleményt figyelembe kell venni. Vannak egyébként már most eszközök, amiket figyelembe lehet venni, mondjuk a jogalkotási javaslat, az EIT-vel kapcsolatban, a Technológiai Intézettel kapcsolatban, aztán a regionális innovációs sémák a kereten belül, Úgyhogy vannak már eszközök, amik rendelkezésre állnak a regionális specializáció kapcsán. Aztán az innovációs és tudásklaszterekről is beszélnünk kell, az Európai Technológiai és Innovációs Intézetről. Összesen egyébként hét téma van, ezeket valahogy jobban össze lehetne kapcsolni. A második dolog, amit szeretnék elmondani, az a külső dimenzióra vonatkozik. Ugye itt van lehetőség európai eszközök felhasználására, például az európai kutatási infrastruktúrális eszközre, ami itt van, amely a klasztereket, a kutatóintézeteket összehozza egymással, hogy megfelelő európai jogállást kapjanak, az európai jog szerinti jogállást kapjanak. Ezt meg tudnánk nézni egy kicsit részletesen? Mert sokszor beszélünk a külső dimenzióról, ami úgy tűnik, hogy egy fekete doboz, ahogy ez a szövegben is szerepel. Segíteni kellene ezeknek a régióknak, ezeknek a szereplőknek, hogy a saját szakosodásukon belül partnereket találjanak, legyen szó autógyártásról vagy nanotechnológiáról, csak hogy a saját tevékenységüket valamilyen struktúrába be tudják sorolni, valamilyen hálózatba be tudják sorolni, ami európai jellegű és határokon átnyúló. Ez már is remek lépés lenne előre, ezt is kérném Herman, hogy vizsgáld meg. Aztán a tudás régióival kapcsolatban is szeretnék hozzászólni. Válaszom egyelőre nincsen a tudás régióival kapcsolatban, hogy ez ugye akkor milyen szinten része a hetedik keretprogramnak, vagy pedig ez még a horizont alá tartozik-e, vagy sem, ezt nem annyira tudjuk. Mert ugye a kohéziós politikának most új struktúrája lesz, amely a saját tevékenységeért felelős. Ez most megtörténik, vagy nem történik meg? Talán ezt kellene felderítenie az előadónak. Igen, azt hiszem, hogy ezek azok a jogos kérdések, amiket fel kell tennünk, és lenne, hogyha az Európai Bizottság is kifejteni a véleményét. Jó alkalom ez arra, hogy parlamenti szinten vizsgáljuk, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nikosz kap szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes beszélgetését, mert hogyha ki akarunk lábolni az európai válságba, különösen a déli országokban, akkor az innovációra, az új ötletekre kell összpontosítanunk, az új termelési módszerekre. Ehhez viszont az kell, hogy egy olyan modellból, ami a kutatásra és technológiára fókuszált, különösen a nagyvállalatoknál, hogy ennél a modellnél egy decentralizált termelési modellre váltsunk át. A fejlesztés során nagyon fontos az, hogy beazonosítsuk, hogy mik a pozitívumai, erősségei, gyengeségei egy régiónak, és ahol van valamilyen specifikum, amit ki lehetne domborítani. Például beszéljünk a szigetekre. Szigetekről. Nagyon gyakran negatívunként éljük meg a tulajdonságaikat, pedig, ha lennének megfelelő eszközök, ugyanezek a negatívumok pozitívumokká alakulhatnának. Például minden egyes sziget egy zárt ökoszisztéma, ezt kellene kihasználni az ipar és a mezőgazdaság területen. Ez egy nagyon érdekes témakör, de a kérdés az, hogy ezeken a helyeken meg lehet -e értetni az embereket, hogy ez a jövőtök, használjátok ki az újdonságokat, az új ötleteket. De mi a probléma? A probléma az, hogy általában véve ezek a területek nem rendelkeznek saját kutatási központokkal, régi modelleket alkalmaznak automatikusan és most a válság még jobban aláássa ezeket a módszereket. Pedig közben a kutatási központok kutathatnának és regionális stratégiai modelleket alakíthatnának ki, de természetesen ezek a központok inkább a régi, tradicionális módszerekre koncentrálnak. Például, hogy mondjak Mm, példát. Például az építéseknél, amikor az épületeknek az alapozását végezzük, akkor az, hogy mindig cementtel öntsük ki, hát ez egy tradicionális módszer, de hát ki fogja az újdonságokat, az új módszereket kidolgozni. Például nagyon sokszor a regionális politikában arra kell várnunk, hogy az alapokból több millió eurót kidobnak az ablakon, mert olyan projekteket támogatnak, ahol nem veszik figyelembe a regionális specifikumokat és a humán hátteret, pedig sokkal gazdaságosabban, sokkal hatékonyabban is ki lehetne ezeket használni. Tehát mire van itt szükség? Arra van szükség, hogy áttekintsük, hogy a régiókat hogyan tudjuk segíteni, azokat a régiókat, amelyek nagyon messze esnek a kutatási központoktól. És vegyük figyelembe, hogy hogyan küzdünk meg azzal, hogy a személyzet nagysága csökken. Ma például arra sincs személyzetük, hogy egyáltalán a tervezési, programozási munkákat elvégezzék. Egyszerűen a humán erőforrás az kihalt onnan, nem tudnak új ötleteket kidolgozni, mit csinálnak, copy-paste, ezzel a módszerrel ö, dolgoznak, és olyan ötleteket másolnak be, amik 15-20 évvel ezelőtt voltak újdonságok. Nem, egyszerűen nem értik meg, hogy a regionális fejlesztési alapból hogyan lehetne új elemeket kiemelni. Én regionális szakértő vagyok. Én látom, hogy hogy dolgoznak ezek a központok, ezek az intézménynek. Azok az eszközök, amiket javasolnak a következő időszakra, azokat javasolják a következő 15 évre, amit 10 évvel ezelőtt is javasoltak hát hogyan dolgozhatnának ki új ötleteket, ha föl sem érik, hogy mik a szükségletek. Aztán van egy másik probléma, az intézményi keret. Az országnak is meg kell értenie, hogy decentralizálni kell ezeket a kutatásokat. De ki fogja ezeket elvégezni? Az egyetemek, a külön központok, ki az, aki kutatni fog, ki az, aki európai pénzeket kaphat, hogyha nem ismert európai szinte hogy kaphatna támogatást. Ezek hatalmas nagy központok, általában nagyvárosokban, amik támogatásokat kapnak. A kis, erőtlen, elszegényedett területeknek nincsenek meg az eszközek. Hogy mondjak egy példát? Például a hegyvidéket illetően, a mezőgazdasági módszereket illetően. Hogyha van egy egyetem, aki foglalkozik ezzel a speciális területtel, mivel fog foglalkozni? Általában véve a mezőgazdasági módszereket nem fog arra koncentrálni, hogy mi történik a hegyvidékekkel specifikusan. Tehát mire lenne szükségük? Arra, hogy mikrorégiókra bontsák ezeket a kutatásokat. Nekem van, és ezeknek a központáknak is van tapasztalatuk, de korábban úgy működtek, hogy megfigyelték a területüket, a régiójukat, és úgy alakítottak ki ötleteket. Igazából most arról a veszélyről beszélek, hogy reciklálják a régi ötleteket. Minél inkább ez folyik, ez annál veszélyesebb. Én azt szeretném elmondani, hogy ez egyetemekkel, a közösségi szereplőkkel összefoghatnánk, és folytathat, kaphatnánk olyan kutatásokat, amiknek a célja a változtatások. Vonjuk be a fiatalokat. A fiatalok um, azok tanultak, egyetemet végeztek, vannak tapasztalatai, de munkanélküliek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell kutatási központokat létrehozni, hanem bízunk meg ezeket a fiatalokat, akiknek konkrét tapasztalataik vannak. És olyan rugalmas eszközöket alkalmazzunk, ne csak kutatási támogatásokban, hanem más helyekről is, hogy ezeket a fiatalokat, akik sokan vannak, hogyan lehet nekik új horizontokat biztosítani, hogyan lehet őket bevonni a közösségi fejlesztésekbe, a közösségi innovációkba. Most foglalkoztunk az e-egészségügyel. Ezt a dolgot ki lehetne terjeszteni a fiatalokra, hát ők azok, akik ismerik az információs technológiákat, ki lehet őket képezni arra, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket az információs technológiai eszközöket. Csak egyszerűen megfelelő erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy a regionális kutatásokat Elvégezett. Most mindegy, mindegy, az, hogy a GDP ilyen mély egy országnak, az egyszerűen nem mutatja azt, hogy hogy áll az ország. A szakbizottságunknak meg kellene hívnia két régiót, akiknek nagyon jó tapasztalatai vannak, és két olyan régiót is, akik még rá se jöttek, hogy nekik vannak eszközeik, amikkel fejleszthetnének, és akkor össze kellene őket ütköztetni. Aztán hogy mondjak még valamit? A biztos munkáját, illetően a régióknak a tájékoztatása, a kutatásokat illetően. Általában véve arról van szó, hogy kibocsátanak egy listát az innovációkról, de ritkán történik az meg, még akkor is, hogyha vannak európai szinten eszközök, hogy tudjanak erről a régióban. Tehát a biztost össze kell egy asztalhoz ültetnünk a régió képviselőivel, hogy megértsék, hogy változtak a dolgok a kutatás és innováció területén. Aztán más szakbizottságokkal is együtt kell működnünk, más régiókkal, a környezetvédelmi szakbizottságból, az ITRÉ-vel, annak érdekében, hogy ezeket a politikákat összehangoljuk. Szerintem ez nagyon érdekes ez a kezdeményezés, amit az előbb hallottunk, és én azt hiszem, hogy majd új ötleteket is fogunk hallani, amikor ezzel kapcsolatban működünk. vagy új ötleteket dolgozunk ki, mi, mint európai intézmény, hogy segítsük azokat, akik lemaradtak. Gyakran azt látjuk, hogy bizonyos régiók előre haladnak, ez szép és jó, de úgy lekörözik a többieket, hogy soha sem lehet beírni őket. Ez nagyon akasztó, köszönöm. Thank you, Nikos. I, I don't know. Nikosz, köszönöm szépen, szeretném megkérdezni, a bizottság részéről van-e itt valaki? Igen. Kátya? Igen, nagyon örülök. Üdvözlöm, és öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani hogy napirendre tűzték az intelligens szakosodás témáját egy ilyen specifikus jelentésben. Nagyon örülök annak, hogy azok után, hogy a parlament nagyon komoly támogatást nyújtott a rendelettel kapcsolatban és az exante feltételez kötöttséggel kapcsolatban, most szintén foglalkozhatunk ezzel a témával is, hogy a trialógus is megfelelőképpen zajlott tehát nagyon örülök annak, hogy most már konkrétan jelentést is készül erről. Beszélnünk kell arról, hogy időszerűek-e ezek a kérdések. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit hamarabb elkészítették volna a jelentést, az nem lett volna rossz, de mondjuk nem késő most sem. Ugyanis az intelligens szakosodás stratégia igazából nem, hogy nem jár le, hanem egyenesen még csak az elején jár. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen kipipálós lista, hogy ott vannak az exante feltételek, és azokat ki kell pipálni. Ez sokkal több annál, ugyanis a stratégia végrehajtásáról van szó a helyszínen. És most kell a többi régióval, a többi tagállammal kialakítani a kapcsolatokat, az együttműködést, most kell megtalálni a szinergiákat, hiszen a közkassa mindenhol eléggé megapadt. Úgyhogy ezért kell a, az innovatív és kreatív potenciált kihasználni Európában, méghozzá határokon átnyúló módon ki kell használni a szinergiákat, együttműködéseket kell teremteni. Egy kicsit, hogyha megfogalmazhatok egy kritikát, akkor úgy találom, hogy egy kicsit magába záródó ez a szöveg. A saját operatív programjára, a saját területére koncentrál mindenki, hova megy az én pénzem, ez a kérdés hogyha egy kicsit kinyitnánk, hogyha egy kicsit kinyílnánk, akkor az innovációs rendszerek is hatékonyabban működnének. És szeretnék néhány ponttal kapcsolatban konkrétan is hozzászólni. Nem mondanám, hogy minden itt felvetett egyébként nagyon jogos és okos kérdésre választ tudnék adni, de néhány kérdéssel kapcsolatban azért engedjék meg, hogy nyilatkozzak. Az utolsó hozzászóló nagyon helyesen feltette azt a kérdést, hogy itt akkor most minden régió érintett, vagy pedig a leading régiók elit klubjáról van szó, ahol már eleve minden megvan a megfelelő innovációhoz? Hát az intelligens szakosodási programnak pontosan az a lényege, hogy ajtót nyisson azon régiók előtt, amelyek egyelőre nem innovatívak, vagy legalábbis nem használták ki legjobban a saját maguk innovatív lehetőségeit. Hiszen elhangzott, hogy igazából itt nem csak technológiai innovációról van szó, hanem arról is, hogy milyen kreatív módokon lehet összekommunikálni a talán negatívnak kinéző feltételeket, és ezekből hogyan lehet valami igazán újat, egyszerűt és nagyszerűt létrehozni. A strukturális alapok ugye azokra a régiókra koncentrálnak, amelyek nem feltétlenül a legfejlettebbek, és hát reméljük, hogy innen is érkeznek majd olyan kreatív ötletek, amelyek előremutatóak lehetnek. Aztán jött egy kérdés az adatok hozzáférhetőségével kapcsolatban, hogy hogyan lehet szinergiákat teremteni a 2020-as horizont, illetve a strukturális alapok között. Elhangzott az is, hogy egyáltalán nehéz ilyen stratégiákat rendesen felvázolni, tehát nem arról van szó, hogy leülünk az asztalhoz, és akkor írunk valamit, és meg is van a stratégia. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat. nem mind a 200 plusz régió szeretne feltétlenül részt venni az intelligens szakosodási platformban, de ott van a szeviai platform, amely tud segítséget nyújtani. Tehát itt egy önkéntes cselekvésről van szó, ez nyitott mindenki számára, de nem kényszeríthetjük a tagállamokat arra, hogy részt vegyenek ebben. Úgyhogy nagyon széles a lehetőség, és nagyon sokféle régió szeretné ezt az új politikai lehetőséget kihasználni. Az a jó hír, hogy 140 tagállam és régió van már most benne a platformban, a, hát a tagállamot azért mondtam, mert hogy vannak olyan tagállamok, amelyek tagállami szinten csatlakoztak, és nem regionális szinten. Aztán, ami a nem annyira felszerelt régiókat, szigeteket, hegyi régiókat illeti. A platformban természetesen vannak ilyen régióink is, sőt, számukra a legfontosabb az, hogy találkozzanak hasonló jellegű, valamilyen szempontból nehéz helyzetben lévő régióval, és hogy közösen tudjanak eh, kiagyalni valamit. arra is van lehetőség, hogy a tagállamoknak és a régióknak szakértői véleményt nyújtsunk. Eddig összesen 90 szakértői szerződést kötöttünk meg, 70 régiót érintett ez is 18 tagállamot. És akkor befejezésképpen azt szeretném még elmondani, hogy tökéletesen, tökéletesen egyetértek azzal, hogy a különböző itteni szakbizottságokat össze kell fogni, talán az MV-t, az Amploát, az ITRÉ-t is be lehetne vonni, és a bizottság berkeimből is több főigazgatóságot. Hiszen ez tényleg egy ágazat közi együttműködés kell, hogy legyen a kutatással, a regionális fejlesztéssel, az iparral foglalkozó döntéshozókat össze kell hozni a közös megoldások megtalálásának érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, hogy megkaphattuk ezt az információt a platformról többek között. Szeretne még valaki hozzászólni? Lambert, tessék! Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. A nemzeti parlamentek képviselőivel lesz majd egy ülés, valamikor évvégén, novemberben talán, ha jól emlékszem. Nem lenne csodálatos meglepetés számukra, hogyha valami konkrét és pozitív adattal szolgálhatnánk ezekről a lehetőségekről? Mondjuk Winkler úr ezt megtehetné. Volt egyébként egy találkozó, Marinescu román kolléga volt ott, ott voltak a judeces kollégák, a különböző román régiók képviselői, és tényleg úgy jött le ez az egész kérdés, hogy egyáltalán mi ez? Velünk soha se konzultált senki, mi soha semmilyen információt nem kaptunk, úgyhogy tényleg őket ez villámcsapásként érte. Tehát még a nemzeti parlamentek tagjai is sokszor semmit nem tudnak erről az egész témáról. Hát így nem lehet új gondolkozást megvalósítani. Elnök, Hát, hogyha megengedett, hogy reagáljak erre, már megegyeztünk, hogy miről fogunk beszélni ezen az ülésen, az új és előttünk álló időperiódus kihívásai, ez lesz a cím, úgyhogy meg kell néznünk, hogy ebbe belefér ez a téma vagy sem. Meg fogom majd adni Hermannak a szót, de még azt szeretném elmondani, hogy beszéltünk Miguellel arról, hogy esetleg fel lehetne gyorsítani ezt az egész folyamatot, mert akkor fel lehetne gyorsítani egy kicsit ezt a jelentést, mert hát úgy hallottam, hogy tulajdonképpen ez majdnem kész van. Köszönöm. Köszönöm szépen, rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, a hozzászólásokért és a bizottságnak is. Ez tény, hogy még nagyon sok nyitott kérdésünk van, de csak együtt találhatjuk meg a válaszokat, mert a válaszok még nem mindig érhetők el, és hogy a kollégák is mondták, a régióknak tanácsadásra van szüksége, olyan platformokra, amihez fordulhatnak, ezt egyedül nem oldhatják meg, és talán ö, együtt ezt elérhetjük. A második, és Lambert van Nisterról éppen erre rávilágított, hogy Elég még az idő? Tudunk még valamit tenni a tagállamokban? Hát kicsit szoros az idő, de azért ezt is megoldhatjuk, hogyha a régiókban egyértelművé tesszük, hogy amikor hogy, hogy nézzenek szembe a saját stratégiáik sikerességével. Ehhez kell egy monitorozó rendszer, egy értékelő rendszer, hogy hogyan haladnak előre, és hogy reagáljunk mi is arra, amikor fejlemények vannak egy régióban, és mindnyáján, hogyha gondoskodunk erről, akkor el is érjük ezt. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen! Nem kell döntést hoznunk, ez egy munkadokumentum aztán utána majd jelentést fogalmazunk meg erről, úgyhogy ezzel szeretem lezárni ezt a napi rendi pontot. Köszönöm. Most már csak a koordinátorokra van szükségünk, mert rögtön megkezdjük a koordinátorős, viszont mind eltűntek, úgyhogy megkérném a tanácsadókat és az asszisztenséget, hogy szerezzék őket vissza, különben kihívom a rendőrséget, de egyébként köszönöm szépen, és holnap reggel 9-kor találkozunk.